mandátum jogosságát, érvényességét megerősítjük. Az illetékes bizottságok pedig az Európai Parlament által elfogadott új szövegekkel kapcsolatban fejezték ki véleményüket. Az eljárási szabályzat 216 per 4-es elő pontja alapján, ha legalább 40 képviselő nem kérvényezi, hogy ezeken változtassuk, akkor ezeket elfogadottnak tekinthetjük.